Buongiorno, possiamo cominciare. Abbiamo... Jó napot kívánok mindenkinek, akkor talán kezdjük el a mai munkát. Nézzük a mai nap első napirendi pontját, ez a 11-es pont. A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során, és ezen adatok szabad áramlása. Egy véleményről van szó, Kelly úr az előadója, nincs itt a teremben. És Enchu kolléga fog őt helyettesíteni. Elnézést, elnézést. Találtam egy papírt. Találtam egy papírt, azon e- arra ez volt írva. Nagyon örülök, hogy Kelly úr itt van a teremben. Meg is adom neki rögvest a szót. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm. Tegnap volt egy kis gondom, de azután túléltem a dolgokat, és itt vagyok. Ami a természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során igen fontos, talán a legfontosabb anyag most a jelenlegi mandátum során a 95-ös anyagot módosítják. Azóta, 1995 óta nagyon sok minden változott, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy a személyes adatokra vonatkozó anyagokat, dokumentumokat, rendelkezéseket megváltoztassuk. A rendelet a személyes anyagokkal és a kompetens hatóságokkal kapcsolatos bűncselekmények esetén adatkezeléssel. Úgy látjuk, hogy fontos ez a rendelet, vagyis főleg akkor, hogyha rendelet lesz, mert a személyes adatok felhasználása egyének által és egyéb szervez által, szervek által merül fel, valamint gazdasági téren, vállalkozások esetében, online értékesítés esetén merül fel. Alapvető igény van arra, hogy bizalom legyen az online környezetben, hiszen ez kulcsfontosságú a gazdasági környezetben, és ennek a szakbizottságnak nagy szerepe van e téren, mert hogyha nincs meg az online szolgáltatások terén a bizalom, akkor a technológiák sem fognak továbbfejlődni. Ennek döntő jelentősége van a számunkra, és természetesen a személyes adatok védelme a Lisszaboni szerződésben is benne foglaltatik, valamint az alapjogok kártájának 8-as cikkében is rögzítve lett. Nagy feladat áll előttünk. A cél az, hogy megpróbáljuk ezt befejezni a jelenlegi mandátum végére. Nem túl sok időt jelent ez, figyelembe véve ennek a hatáját és a mélységét, de ennek ellenére a különböző árnyék jelentéstevők és az előadó, az AFET, a mi szakbizottságunk minden tőlük telhetőt megtesznek feltétlenül áramvonalasítani, és egyszerűsíteni kell a szabályokat, stimulálni kell itt a, az alkalmazást, és csökkenteni kell a bürokráciát. Hogyha a cégek, vállalkozások nem fejlődnek, nem virágoznak, akkor az európai gazdaság ettől szenvedni fog, és ezt a helyzetet el kell kerülnünk rugalmas, világos adatvédelmi rendelkezések keretül szolgálnak az innováció, a kreativitás számára. A prioritásom az, hogy a végleges szövegben egyensúly legyen az alapjogok, egyrészt az alapjogok, másrészt pedig az egyenlő esélyek között, főként a KKV-k számára, az innovatív cégek, és általában az ipar a vállalkozások számára. Tehát a kettő között meg legyen az egyensúly, és most a véleménycsere során az elmondottakat kívántam kiemelni, már 52 találkozó volt az érdekelt felekkel, és ez mutatja, hogy mennyire érdeklődik a nagy nyilvánosság, és főként az üzleti világ ez iránt, és ez a jövőben is hasonlóképpen lesz. Hasznosak voltak ezek a megbeszélések, nyitottak, és a tanácsal is voltak már előzetes megbeszélések. Ami magát a szöveget illeti, vannak olyan területek, ahol az ITRE bizottság illetékes, például a KKV horizontális kérdése. ITRE az a bizottság, amely ezzel foglalkozik a parlamentben, úgyhogy ennek a szakbizottságnak kell biztosítani azt, hogy a KKV-ket ne érintse a nem ne érintse károsan a rendelkezés. Tudjuk, hogy milyen nem szándékos következményei lehetnek ennek a rendeletnek, éppen ezért ezt el kell kerülni. A másik horizontális kérdés az információs társadalom, információs technológia, az ITRE kompetens e szakpolitikai területen, és erre vonatkozóan 90-es cikk utal erre. Egy másik cikk a biztonságra foglalkozik az adatfeldolgozás során. 83-as cikk kutatás, tudományos politika szintén az ITRE jogkörébe tartozik és a 22-es cikk, amely az iparpolitikával foglalkozik, a 26-os pedig a dokumentációban, 33-as a hatásvizsgálattal, 4-es szakasz a profilírozással és az adatvédelmi tisztviselőkkel, ez a négyes fejezet. Ez azt is mutatja, hogy nagyon sok vállalkozás változtatásokat szeretne nézni. A négyes szakaszban az ITRI-nek joga, jogköre van ahhoz, hogy felülvizsgálja, megvizsgálja a szöveget. Szártori képviselőtársunk már tárgyalásokat kezdett e pontról, és ezek hamarosan befejeződnek. Elköteleztem magam arra, hogy minél keményebben dolgozom, és minél átfogóban és minél több érdekelt félel, azért, hogy végül tájékoztatás, tájékozódás és információ alapján hozzuk meg a döntésünket, jó legyen ez a rendelet, védje az magánszemélyeket, és lehetővé tegye a vállalkozások számára a növekedést, főként figyelembe véve, hogy a technológia gyorsan fejlődik a ciprusi elnökség szerintem eh, nagy mértékben előre fog itt lépni, már tárgyaltam velük, és eh, feltétlenül ki akarják venni részüket eh, ebben, szeretnék ezt továbbvinni és felgyorsítani. A megfelelő megközelítéssel, az együttműködéssel szerintem gyors előrehaladást tudunk elérni, és én el is köteleztem magam emellett. Egy megjegyzést szeretnék még tenni, és ez a hatásvizsgálattal kapcsolatos, amelyet a bizottság végzett, ez átfogó volt, és sokat dolgoztak rajta, de ennek ellenére van egy-két nem megfelelő pontja. Szeretnék kiemelni ebből egy-két dolgot, például a költségekkel kapcsolatosan. Ők a, a termék vagy a szolgáltatás fejlesztés néhány százalékáról beszélnek, és arról, hogy ez nem lesz eh, administratív teher, de a néhány százalék már igen komoly összeget tehet ki, és még administratív terhet is jelenthet. Van egy másik terület, ahol a munkahelyekről beszélnek, ez sem világos, valamint a, vannak különböző feltételezők. Itt különböző százalékos arányok vannak, 90 százalék, 50 százalék, 42 százalék, de ez itt nem világos majd pedig a pénzügyi szektor kirekesztéséről vagy kihagyásáról is szó van. Az elmúlt öt évben látjuk, hogy Európában milyen fejlemények voltak, és sokan úgy gondolják, hogy a pénzügyi szektort is bele kell ebbe vonni, hiszen olyan nagy a szerepük. Azután a várható adatforgalom, a telekom ágazat érintettsége is szoba került. A parlamenti szolgálatoknak szerintem saját hatásvizsgálatot kellene végezniük, mégpedig gyorsan, mert akkor sokkal jobban meg tudnánk ragadni, meg tudnánk érteni azt, hogy mi is fog történni, ha ezt bevezetjük. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt a javaslatot ma elfogadnák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megköszönöm az előadását. Mielőtt megadnám a szót azoknak a kollégáknak, akik jelentkeztek, szeretném, szeretnék egy tájékoztatást elmondani. Az 50-es szabályjal kapcsolatban, az 50-es cikkel kapcsolatban bizonyára tudják, hogy a Libétől azt kértük, hogy alkalmazzuk az 50-es cikket. A Libe elutasította el meg kérésünket. Ők a 49-es cikkre hivatkoznának, lehet, lehet, hogy ennek a módozatai, de alapvetően 49-es cikket alkalmaznák, aztán az elnökök értekezletére eljutott ez a kérdés, és a legutolsó, el, legutolsó öm, ülésen öm, a mai napot szabta meg az elnök határidőnek, hogy meg tudjunk egyezni a Libével. Tegnap este a koordinátorok ülésén felvetettük ezt, és gyakorlatilag egyenlő volt azoknak a száma, akik inzisztálnának, akik az 50-es cikkhez ragaszkodnak, illetve azok között, akik más véleményen vannak. Nos, voltak tehát, akik ragaszkodtak az 50-es cikkhez, mint jogi alaphoz, mások pedig azt mondták, hogy, java, hogy fogadjuk el a libe javaslatát. Nos, az 50-es cikk értelmezése elvileg nem túl bonyolul, de gyakorlatilag mindig konfliktusos helyzethez vezet. Azt hiszem, hogy most már az elnökök értekezletének kezében a sorsunk, ők fognak dönteni, a következő ülésükig várnunk kell, akkor előbb-utóbb megtalálják majd a megoldást ma nem tudok ennél többet mondani. kértünk valamit a Libétől, a Libé ezt elutasította, van egy belső álláspontunk, gyakorlatilag ugyanannyian vannak emellett és ez ellen. Így aztán sajnálatos módon az elnökök értekezlete fog erről dönteni. Akkor haladjunk. Albrecht úr a következő hozzászóló a Liber részéről. Köszönöm. Lin Mátikő nevében fog beszélni. Utána mondok néhány szót arról, hogy hogyan látja. Nagyon fontos az adatvédelem, eh, nem csak az európai polgárok számára, hanem az európai ipar számára is. Azt kell biztosítani, hogy az iparnak biztosított feltételek megfelelnek az adatvédelmi csomagnak. Az adatvédelmi csomag nagyon fontos, nem csak az EU területén belül, hanem egyre inkább a nemzetközi megállapodásoknak a fényében az EU és a harmadik országok között. A személyes adatok védelme alapvető jog. Egységes feltételeket kell biztosítani az EU-ban, és ezeknek meg kell felelniük a tagállamok alkotmányának, valamint az alapjogi kártának a polgárokat meg kell védeni a jogsértés ellen, a személyes adatok, a családi élet védelmének, illetve a mozgás szabadságnak a területén. Szeretném aláhúzni, hogy a cloud szolgáltatások fényében kell ezt tekinteni, ezért szigorú ellenőrzés kell, hogy megakadályozzuk más felek jogosulatlan használatát. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzésre átlátható, világos politikát kell kidolgozni. Köszönöm szépen. Grazie, cominciamo. Köszönöm szépen. Nézzük a többi hozzászólód. A listán a következő. Encsú kolléga. No, no, scusi. Okay. Jó, ho Elnézést, elnézést. Először Ábrecht úrnak adtam meg a szót. Elnézést. Ma reggel kicsit zavaros a helyzet. Először Albrecht úrnak adtam szót, és Encs úr beszél, akkor most Albrecht úr következik. Most következik Albrecht úr. Ő a libe jelentést tevője, ugye? Köszönöm uh, szépen, hogy szót kapok, ha bár nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak. Én kezdeményeztem hogy szólaljak föl, mert fontos együttműködnünk. Többször találkoztam Kelly úrral. Most már eh, egy-két hónapja technikai megbeszéléseket tartok a bizottsággal. Találkoztam a zárnyék jelentéstevőkkel. Kili úr elmondta a lényeget ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Csak annyit szeretnék pontosítani, hogy illetékes szakbizottságként nagyon érdekeltek vagyunk a szoros együttműködésben a többi szakbizottsággal, többek között az ITRE szakbizottsággal. Szeretnénk, hogy az eljárás teljesen átlátható legyen az ülések időpontját jó előre közöljük, hogy részt tudjanak venni, hogyha kívánnak. Ami a hivatalos eljárást illeti, az elnökök értekezletének a döntését kell követni. Mint ahogy elmondtam, készen állok arra, hogy figyelembe vegyem a véleményező megfontolásait, mielőtt a trilógusra mennék. Remélem, hogy Kelly úrral lehetőségünk lesz megtárgyalni ezt a rendeletet a trilógus keretein belül, és az ügyet le tudjuk zárni a mandátum vége előtt. Azt hiszem, ez nagyon fontos. Kelly úr is elmondta, szeretnénk nem késlekedni. 17 éve a fogadták el a régi irányelvet az adatvédelemről, most harmonizálni kell a helyzetet, a szabályokat, a személyes adatok feldolgozásáról, főleg a magánszektorban. Azt hiszem, itt a lehetőség, hogy együttműködjünk önökkel, és ez a gyakorlat sikeres lett. Köszönöm. Nikolé, eh, signora Hoskok. Hoskok asszony következik. tack, fru ordförande. om en liten stund... Elnök asszony, köszönöm a szót. Nem sokára azok közé fogok tartozni, akik a megállapodás ellen szavaznak Természetesen nagyon jó dolog, hogy az európai jogszabályokat módosítjuk az adatvédelemről. Remélem, hogy a lehető legjobb lesz az eredmény. Azonban azért kértem szót, mert komoly aggájaim vannak ezzel a javaslattal szemben, és kérdéseket is szeretnék megfogalmazni. Mindez egy másik kompetenciájához, jogköréhez tartozik ennek a szabadságnak a kutatáshoz. Az orvosi kutatás a lehető legmodernebb. Ennek alapján az ipar is modernebb. A kutatás jó minőségét annak köszönhetjük, hogy kiváló kutatási lehetőségeink vannak regiszterek, nyilvántartások alapján. Ezek nagyon hosszú periódusra, több száz évre terjednek ki. Itt nagyon sok szociodemográfiai adatot tudunk feldolgozni egyéni szinten is nyomon tudjuk követni a helyzet alakulását a személyi számok alapján. Természetesen a szabályozás nagyon szigorú, és tágkörű együttműködés szükséges ahhoz, eh, hogy a nyilvántartás alapján történjék a kutatás. Szeretnénk folytatni. Szeretnénk, hogy a többi tagállam, ahol ugyanilyen nyilvántartás van, szintén folytathassa az adatok kiaknázását. Innét származik sok kérdés. Hogyan fogják a kutatásra felhasznált adatok felhasználását validálni? Mindig személyre szóló engedélykel. Ez van a tervezetben. Csak hogy a szükséges ö, kutatás, a kivétel fognak képezni, de hát akkor ez hogy fog működni? Mivel hogy? Sok esetben adatok hosszú sorát használják fel az orvosi kutatásban. Nem tudom, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog majd működni. az a jog, hogy az illetőről megfeledkezzenek, hogy az adatból, adatait törölhesse a nyilvántartásból. Ez is nagyon fontos. Ez a kérdés fel fog merülni. A mi orvosi kutatásunkban az a fontos, hogy éppen, hogy meg lehet nagyon sokáig tartani ezeket a személyes adatokat. Hogyha nincsenek a személyes adatok, akkor nem tudjuk a kutatást elvégezni. Ez vezetett Nobel-díjakhoz és eredményekhez a személyes adatok a tervezet szerint csak az adatok begyűjtésekor megfogalmazott célokra használhatók, hisz ez nem működik, mert itt vannak 3-400 éves adatok. A betegségek alakulását nagyon hosszú perióduson keresztül vizsgáljuk. Így sikerül például gyógyszereket kidolgozni. Szemes adatokat gyűjtöttünk, és felhasználtuk etikai célokra, metaanalízisre. A mostani javaslat nem világos. a végső változat lehetővé teszi -e, hogy a kutatást folytassuk. Nem szeretném, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, amikor a következmények negatívak a növekedésre és a foglalkoztatásra, és főleg el szeretném kerülni azt, hogy túl sok megkötés legyen a kutatás terhére. Nem lehet majd tanulmányozni, hogy milyen hosszú távú kockázatokat rejtenek veszélyes anyagok, nem lehet majd prevenció, vagy nem követhetjük nyomon, hogy a gyerekekre hogyan hatnak hosszú távon az oltások. A mandátumunk alatt az az egyik legfontosabb kérdésünk. Ezért kértem szót, köszönöm. Grazie, kollega. Köszönöm, Nibler kolléga. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Sean Kellynek, az előadónknak a véleményért. Elnézést, hogy kicsit késtem. De úgy gondolom, hogy a hatásvizsgálat kitűnő gondolat. Ezt én teljes mértékben támogatom, és nagyon örülök annak, hogy Albrecht úr is jelen van, attól függetlenül, hogy a 49-es vagy az 50-es cikket alkalmazzuk, jó együttműködésre van szükség a szakbizottságok között. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk etéren az ITRE bizottságban. Szorosan együttműködünk az IMCO bizottságbeli kollégákkal. Éppen ezért nagyon örülök Albrecht úr, hogy itt van velünk ma, és követi a vitánkat. Két pontot szeretnék érinteni gyorsan. Támogatom az Európai Bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy harmonizálni kell fokozottabban, sőt, teljes mértékben a személyes adatok védelmét. Én a rendeletet támogatom, és nem az irányelvet. Szeretném elmondani az előadónak, hogy németországi tapasztalatom alapján nálunk felteszik a kérdést, hogy ez a teljes harmonizáció az alkotmányos joggal vajon összeegyeztethető Németországban? Talán meg kellene várni a jogi jelentést e kérdésről de a Német Alkotmánybíróság már utalt rá, hogy a teljes harmonizáció nem lenne megfelelő, nem esne egybe a német joggal, mert nagyon nagy problémákat vethetne fel, és el kellene kerülni azt, hogy olyan rendeletet fogadjunk itt el, amely meglepetésekkel tartogatna számunkra. Arra gondolok, hogy a német bíróság a későbbiekben milyen határozatokat hozhatna ennek folyamányaként. Ezért a vitát, a tagállamokban zajló vitát figyelemmel kell kísérni a témában, mert ne végezzünk olyan munkát, amely aztán nem lenne produktív. Második megjegyzés, a különböző szakbizottságainkban nagyon sok kérdést kell megvitatnunk a személyes adatok védelmével kapcsolatosan, de el kell kerülni azt is, hogy túl sok bürokráciát kényszerítsünk a KKV-kra, hiszen meg lenne a kockázata annak, hogy nem tudnának tovább fejlődni, például az interneten. Tehát védeni kell a személyes adatokat, de hagyni kell, hogy a KKV-k tovább fejlődjenek. És úgy gondolom, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, milyen következményei lehetnének a nagy munkatehernek, a KKV-k számára. A személyes véleményt tiszteletbe kell tartani, ez elengedhetetlen, ezért gondolom, hogy a parlament végezzen hatásvizsgálatot, még mielőtt új bürokratikus akadályokat gördítene a az érintettek elé, és ez nehezebbé tenné az életünket nem lehet végtelen nül adatokat gyűjteni, és nem kell úgy átadni az adatokat, hogy ne tudnánk, hogy milyen célból kívánják ezeket feldolgozni, felhasználni meg kell ezt vizsgálni tüzetesen, vagyis az, hogy minek van értelme európai szinten. Harmadsorban nem tudom, hogy lesz-e meghallgatás e témában. Európában a célunk a következő kell, hogy legyen. A vállalkozások maradjanak Európában, és el kellene kerülni az, hogy a vállalkozások máshogy telepedjenek meg, mert túl sokat kérünk tőlük, adatgyűjtés címén. Nagyon oda kell figyelni mindenre, és az én fő aggályom a következő. El kell kerülni az, hogy harmadik országok felé kiszivárogtatás legyen, és támogatni kell a KKV-kat Európában, hiszen fontosak a foglalkoztatás miatt, és éppen ezért oda kell figyelni arra, hogy kiegyensúlyozott csomagtervet dolgozzunk ki. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy most erről beszélünk, vitatkozunk, és biztos vagyok abban, hogy jó kezekben van ez a jelentés, és a szükséges módosításokkal fogunk élni. Köszönöm. Köszönöm, Anders Dotter kolléga. Tack ordförande. Ehm, jag tycker i grunden att kommissionen... Köszönöm, elnök asszony. Úgy látom, hogy a bizottság javaslata alapjába véve nem rossz. A rendelet eh, frissítése, aktualizálása jó gondolat Európában magas szintű személyes adatvédelemre van szükség, és ez az európai fogyasztóknak is fontos, hiszen a fogyasztók a szolgáltatókban bíz, kell, hogy bízzanak, főként a digitális korszakban. Ezért az adatok, adatok kezelése legyen átlátható, és a, az adatvédelem magasabb szintje Európában jó dolog, ez lehetővé teheti azt, hogy pozitív fejlődés legyen jó körülmények között. Ennek alapján természetesen fontos, hogy védjük annak lehetőségét, hogy a regiszterekkel kapcsolatos kutatásokat biztosítsuk, ahogy az előttem szóló kollégám mondta. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan keretek, amelyeken belül ezt tovább lehetne folytatni. Türelmetlenül várom a vitákat, amelyek szerintem több évig elhúzódnak, és abban is biztos vagyok, hogy ezek pozitív eredményt hoznak majd. Köszönöm. Más nem iratkozott fel a listára. Így aztán Verdik úrnak adjuk meg a szót a bizottság képviseletében. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülünk Kelly úr véleményének, örülünk a kiváló együttműködésnek vele. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslatai lefednek sok olyan aspektust, amelyet említett, főleg azzal kapcsolatban milyen legyen az egyensúly a személy érdekei között, a személyes adatok hatékony védelme között, másrészt elkerülni, hogy túl sok bürokráció legyen az érintett vállalatoknál. A szolgálataink már megpróbáltak megtalálni ezt az egyensúlyt, ami a kutatást illeti. Javaslatot tettünk, és ezek a javaslatok figyelembe veszik az itt elhangzott aggályokat. Közelről figyeljük a vitát, és örülünk, hogy jó az együttműködés önökkel. Parola, Mr. Kelly. Köszönöm szépen, lezárásként Kelly úr. Yeah, thank you very much and thank... Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak és a bizottságnak a nagyon érdekes megjegyzéseket, nagyon nagyra értékelem őket. Azt hiszem mindenki elkötelezett az irányban, hogy kiegyensúlyozott döntés szülessen biztosítsuk az adatok védelmét, de azt is, hogy a vállalatok tudjanak működni. Az ITRE, az ipar felé felelős ezért. Köszönöm szépen a kollégáknak, Jönik úrnak, aki rámutatott a cloud computing fontosság, tárgyalásának fontosságra, az véleményezőnek, Albrecht úrnak, hogy együttműködött és nagy mértékben hozzájárult a munka sikeréhez svéd barátom. Lóckok úr, hogyha jól ejtem ki a nevét, köszönöm szépen, hogy felszólalt. Az orvosi kutatásokkal kapcsolatban nem szeretnénk ezt a folyamatot akadályozni, megfelelő szabályok kellenek. Ezt nyilvánvalóan figyelembe vesszük. Angela Knibler fontos megjegyzést tett a parlamenti hatásvizsgálattal kapcsolatban, valamint hadd mondjam el, hogy a rendelet szükséges és nem irányelv, az irányelv komoly hiba lenne. A KKV-k életfontosságúak. Azt hiszem, ezt ö, alá kell hozni. Angela Hart megemlítette, hogy szükségesek meghallgatások. Javaslom magam is. Egyes résztvevők, akikkel találkoztam, mondták, hogy hajlandók jelen részt venni. Ez fontos aspektusa lenne a megbeszéléseknek. Üdvözlöm a bizottság rendelet tervezetét és a magas szintű védelmet. Készen vagyok arra, hogy a, az előadóval, a bizottsággal együtt dolgozzam, és hogy figyelembe vegyem az elhangzott javaslatokat, meg jó rendeletre van szükségünk kiszűrni a nem várt következményeket. Köszönöm szépen. Grazie alla... Köszönöm szépen. Megköszönöm Kelly úrnak ezt a lezárást. Határidőink még nem nagyon vannak, tehát nem tudjuk, mikor lesz a következő vitánk. Minden attól függ, hogy mi lesz a függőben maradó kérdés, mi lesz a függőben maradt kérdések sorsa, tehát az 50-es cikk kérdésében. Maradt egy kis időnk a szavazás előtt, és ezt kihasználnám. A tegnapi koordinátorok üléséről szeretnék beszámolni. újra terveztük, illetve terve, elkezdtük tervezni a ö, szeptemberi koordinátorok ülését. A szeptember 6. ülése nem fog sor kerülni, ezt nem tudjuk megoldani, hiszen ez a néppárti Study Days nap idejére esik. Szeptember 3-án 15 órától 18.30-ig lesz egy ülés. Akkor fogunk tárgyalni a 2013-as költségvetésről, és aztán szeptember 16 délután a következő dátum 15-től 18.30-ig, és 18-án egész nap. Ez lesz tehát a megváltozott munkarend, a szeptember 6-a tehát nem alkalmas, hiszen, mint említettem, néppárti programban. Szeptember 3-án és 17-én, 18-án lesznek tehát az üléseink. Aztán. Mi a helyzet a közmeghallgatásokkal, vagy nyilvános meghallgatásokkal? Az év második fél évében, második felében, novemberben lesz egy előadás Key Technologies, aztán Smart Cities-ről is lesz egy ilyen meghallgatás, vagy előadás. Szeptember 17-én, 18-án a 2050-es energia ütemtervről, de 2013 halasztottuk a Space Policy-t meghallgatást, és az év végére pedig egy másik meghallgatást, ez a nőkről szól, ezt egyébként a Nőjogi Bizottság koordinálja. Tessék, kedves kolléga! Frau Vorsitzende, wir haben eben gesagt, am 18.09. Egy kérdésem lenne. Szeptember 18-án lesz egy plusz ülés, de meghallgatás lesz 17-én, 18-án. Tehát 17-én és 18-án lesz ülés mindkét napon. Köszönöm. Igen, igen, jól értette. 17-én és 18-án, tehát Szeptemberről van szó, szeptember 17-én csak délután van ülésünk, 15 órától 18.30-ig, és utána 18-a, szeptember 18-a, 9 12.30-ig, és 15-től 18.30-ig. Ekkor van az ülésünk, és aztán van még a szeptember 3-i nap, ott is délután lesz az ülés, 3-tól fél hétig, és 6-án nem lesz ülés. 6 Szeptember 6-án néppárti study days van, tehát ezért foglalt szeptember 6-a nem lesz ITRE szakbizottsági ülés. Harmadikán lesz délután, és 17-én délután, és 18-án egész nap. Poi, hát, Altra informazione sulla riunione dei coordinatori. Mi történt még tegnap a koordinátorok ülésén? I coordinatori e la commissione STOA. A STOA bizottság azt javasolta, hogy a koordinátorokon keresztül jelezzük számunkra azt, hogyha tanulmányokat kérünk, június 5-éig kell ezt megtenni, tehát ez lenne a határidő. Ha bármilyen tanulmányt kérünk, akkor azt a koordinátokon keresztül a stoának június 5-ig kell jelezni. Aztán a stoa június 11-15-ére még meghívtak Carvalho és Thompson kollégákat Dublinba egy konferenciára. Non sono stati distribuiti rapporti di nessun tipo. Semmilyen jelentést nem osztottunk ki, tehát nincsenek új jelentések. Herzog asszony pedig mit is folytatja azt a munkáját, eh, amely a pénzügyi tervről szól, és ezt már ugye elkezdte. Ez történt tegnap, tehát a koordinátorok ülésé. Van 6 percünk még. Tehát 6 perc szünet következik, és 10 órakor kezdődik a szavazás. Bene, cominciamo il voto. Kezdjük el a szavazást. Kezdjük el tehát a szavazást. Nagyon sok dologról kell ma szavaznunk, úgyhogy jobban tesszük, hogyha munkához látunk. Pontosan rendben kezdjük el a munkát. Még egy percünk van, addig is ellenőrizzük, hogy működik-e a rendszer, mindenkinek itt van-e a szavazókártyája. Eh, Allora, chi è favore? Chi vuole una giornata di sole a Bruxelles? Ki, ki szeretné, hogy süssön a nap Brüsszelben? Ki van mellette? Tout le monde l'a voté? No, 83 seulement. votate tutti. Kérem, mindenki szavazza. Ki szeretné, hogy süssön a nap Brüsszelben, az igennel szavazzon. Adopté. Elfogadtuk a... Manca ancora molta gente però. Bene, cominciamo. Na akkor kezdjük el. La redazione Kramer. Kezdjük a Kramer jelentéssel a munkát. Kérem szépen. Köszönöm szépen el informe Kramer. Prego. La Commissione Kramer. Emendamento 1. Egyes módosítás mellette. Ellenem. Tartózkodok, elfogadtuk. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodok, elfogadok. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodok, elfogadok. Négyes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadok. Ötös módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadok. Hatos módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadok. Hetes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadok 8-as módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadok 9-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Végszavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Bene. Allora... 46-an szavaztak mellene, egy ellenszavazat, három tartózkodás, elfogadtuk. Második témánk, szintén Kramer úr a jelentéstevő. 14-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4 14-es, mondja az elnök helyes Helyesbít az elnök, négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 6-os Hatos következik mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 8-as mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette ellene, tartózkodok, elfogadok. 9-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok. 27-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 30-as mellette, ellene tartózkodók, talán elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Eh, Megnyitom a szavazást. A 30-as módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 29-en szavaztak mellette, 24-en ellene. Elfogadtuk tehát. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es két részben szavazunk róla, első rész mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodok. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük tehát. Gépi szavazás következik. 33-asról szavazunk. Abbiamo due Két szocialista szavazattal több van, már csak egyel. Jó. Tehát 33-asról szavazunk. Mi az eredmény? 30-a szavaztak mellette, 23-an ellene. Elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodok, Elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41-es, három részben szavazunk róla, első rész mellett. Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Tízes. Tízes módosító mellette. Ellene, tartózkodók, talán, talán elfogadtuk, de ellenőrizzük, tízes módosítóról szavazunk tehát. Bene, la votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. 37 a favore, 13 contro. 37-13 arányban elfogadtuk. 32 in tre parti. 42-es, négy részben szavazunk róla. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44-es két részben szavazunk róla, első rész mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 11-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Végső szavazás következik, Népszerinti szavazás. Bene, il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. 50. 51 arányban kettő tartózkodással elfogadtuk. Beauty coffer. Beauty coffer. Complimenti all'attore. Beauty... Egyébként gratulálunk az előadónak. Most a Beauty coffer jelentés következik. Sul bilancio, prego. Kom- Költségvetésről van szó. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Elnézést kérek. A nyolcas első részéről van szó. 9 Tehát a kilencesről szavazunk két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-esről két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók el, elfogadtuk. 18-as két részben. A 18-asból csak a második részről kell szavazni mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 25-ös mellette, ellene tartózkodók, talán elfogadtuk, de jó lenne, hogyha ezt ellenőriznénk, tehát 25-ösről szavazunk. Chiusa. Lezárom a szavazást. 43-14 arányban elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Tessék. Bütikoffer úr. Elnök asszony, szeretném felajánlani, hogy a néhány, csak néhány szó változzék a módosítókban. A helyet, a szöveg helyett, ami úgy hangzik, hogy the European Green Economy, az európai zöld gazdaság, szavazunk egy olyan szövegről, amely azt mondja, hogy fenntarthatósága az európai gazdaságnak a különböző frakciók ebben megállapodtak. Mindenki egyetért ezzel? Tehát elfogadjuk a szóbeli módosítást? Jó. Akkor a négyest módosított formájában teszem szavazásra mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 33-as mellette. Ellene tartózkodok, Jó, ellenőrizzük. Diverso. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. 29-27 arányban elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadok. 37-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadok. 40-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadok. 41-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 42-es, két részben, első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 49-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 50-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Zárószavazás, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Bene, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 50 szavazattal, 7 tartózkodással elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a cikau jelentés. Kompromisszum 5 a favore. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadok. 43-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 50-es, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 51-es, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14-es, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadok 20-as mellett ellene, elnézést kér az elnök, kihajtam, a 72-es elnézést kérek, 72-esről fogunk szavazni, 72-es mellett, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 20-as most jön mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 25-ös mellette, ellene tartózkodók. Úgy velem, hogy elutasítottuk, de ezt ellenőrizik, tehát 25-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. 31-en szavaztak mellette, 26-an ellene, tehát elfogadtuk. Kettes következik, mellette ellene tartózkodok, elfogadok 26-os mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hármas, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, négyes, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 28-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es mellette, Elnézést kér az elnök, 29-es következik először, mellette ellene tartózkodok, elfogadok, 9-es, mellette ellene tartózkodok, elfogadok, Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 54-en szavaztak mellette, nem volt sem ellenszavazás, sem tartózkodás. Elfogadtuk, tehát gratulálunk a jelentéstevőnek. Most következik az Anders Dotter féle vélemény. Szerintem tömbösítsük a szavazást. 1-es, 2-es és 14-es módosításról szavazunk együttesen, mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó? E, e, e. Eh. Allora, check sull'emendamento. Tehát az 1-es, 2-es és 14-esről fogunk szavazni együttesen. Megint egyel több szocialistánk van. Még mindig. Még mindig egyel több szocialistánk van. Köszönjük. 26-tal szavaztak mellette, 31-en ellene. Elutasítottuk. Következik még egy ilyen tömbösített szavazás, hármas, és a négyesről szavazunk együttesen mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Ezt is ellenőrizzük. Szerintem ugyanaz a, azok az erőviszonyok, mint az előbb, de azért ellenőrizzük. Még mindig egyel több a szocialistánk most jó. 26-an szavaztak mellette, 30-en ellene, elutasítottuk. 5-ös következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodók, mindenki tartózkodik. Hát akkor szavazni kell róla, mert nem világos a dolog. Szavazunk tehát. Eh, emendamento 7. Hetes módosításról szavazunk. Bene, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Tizennyolcan szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, de 38-an tartózkodtak, tehát elfogadtuk. Kompromisso úr. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, a 23-ast ellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 33-an szavaztak mellette, 23 ellen szavazott, tehát elfogadtuk. Hatos következik mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Ezt is ellenőrizzük. A hatost ellenőrizzük. Bene, votazione Köszönöm, lezárjuk a szavazást. 33 mellette, 23 ellene, elfogadtuk tehát. Kompromisszum 3. Hármas kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Emendamento 26. 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26. Prego. ellenőrző szavazás. Kiúza. Lezárom. 32-en mellette, 23-an ellene. Tehát elfogadtuk. A kompromisszum 3 è stato respinto. A hármas, módosít, a hármas kompromisszumot elutasítottuk, így aztán minden egyes módosítóról külön kell szavazni. 24-es mellette, ellene, Bocsánat, a, 20, a hármas kompromisszumot elutasítottuk, ezért aztán most egyenként szavazunk az összes módosítóról. Elnézést, elnézést, meg kell ismételni. Volt itt egy kis zavar. 24-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 28-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 29-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. A négyes kompromisszum következik, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos bekezdés. Hatos bekezdés mellette. Ellene. Ja, It, c'est, il n'a pas de numéro sur cet amendement. Il a que paragraphe 6. Allora, non c'è... Ennek a módosítónak nincs száma. Azt lehet róla tudni, hogy hatos bekezdés. A DO draft opinion jelent. Jó, tehát mellette ki van. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrzik? Jó, jó. Uno, io lo so, il è toujours... È una roba... <laughs> Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 29-en szavaztak mellette, 26-an ellene, elfogadtuk. Dopo tante prove. Draft opinion, BO. Sorry, Chair, can you repeat the result? Elnézést, elnök azt hogy megismételni az eredményt? Draft opinion solo. A favore. Következő. Mi a helyzet? Géppel szavazunk. Sans numéro. Nos, még van itt egy szavazás a zárószavazás szavazás előtt. Ez az ajánlásoknál van. Itt megint DO Draft Opinion a megjelölés. Adders Dotter a szerző, nincs száma. Megtalálta mindenki? Erről fogunk most szavazni. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Hát egyikünk se tudja eldönteni, úgyhogy ellenőrizzük. Si capisce qua abbiamo perso su tutto e poi sul punto cruciale. Esatto, esatto. Voto chiusa. Lezárom a szavazást. 29-en szavaztak mellette, 25 ellenszavazat, elfogadtuk. Záró szavazás következik, gépi úton szavazunk. Tudjátok, amit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 Allora, Franco. Franco. jelentés következik, illetve vélemény, 27-es mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 29-es, 35-ösről együtt, mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 7-es és 31-es 1-es, tehát a 3-ról 1-ben mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 8-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 33-as mellette, ellene tartózkodok, úgy vélem elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodók, talán elfogadtuk, de ellenőrizzük. 34-esről szavazunk. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 32-24 arányban elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 15-ös és 5-ös egyben, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 38-as és 26-osról egyben, mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene tar- tartózkodok, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene. Hát ezt nem nagyon lehet tudni, 17-esről szavazunk. Ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, úgy vélem elfogadtuk. A 18-ast ellenőrizzük, jó? Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 32-20 arányban elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 20-as, 21-esről egyben, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 22-es, mellette, 22-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 3-as, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Négyes mellette ellene A harmast elfogadtuk, így aztán okafogyottá vált a 24, 25, 23. Úgyhogy rögtön a négyesre tértünk rá. Négyes módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Zárószavazás, megnyitom a szavazást. Finanszki. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 53-an szavaztak mellette, egy ellenszavazat, egy tartózkodás. Gratulálunk, elfogadtuk. Simánszki jelentés következik, hogy vélemény. 26-os mellette, ellentne, tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-est mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es elnézést kér az elnök, itt van egy szóbeli módosítás is mellette ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk 33-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 36-os szóvali módosítóval mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 7-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 37-es mellette, ellenőtt tartózkodók elfogadtuk 8-as mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell. quelli là che fanno la differenza, nessuno. Il votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. 27-en szavaztak mellette, 24-en ellene. Elfogadtuk. 40-es következik mellette. Elnézést kér az ennek. 38-as, 38-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik A 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. annunciato che per i liberali contrario. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Tízesről szavaztunk, ugye? 40-en szavaztak mellette, 9-en ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 15-ös szóbeli módosítóval Garces Ramon úr szót kért, úgy látom. Gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kis hibát szeretnék jelezni. Se producido, y entonces el Tehát a szóbeli módosító szövege a 15-ös eredeti. Csupán kihúzunk egy részt, az utolsó részt töröljük. Tehát 2054 1,8-1,95 e- százalék. Ezt hoznánk ki, a többi pedig maradna úgy, ahogy volt eredeti formájában. Elnök. Tehát valójában az a szöveg, amit kihúztunk a szavazó listán, az bennmarad, csak a leges legutolsó rész fog hiányozni a szövegből. Mindenki egyetért egy Jó. Akkor a 15-ösről fogunk szavazni, szóbeli módosítóval. Mellette ellene tartózkodók elfogadók 16-os mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene elfogadok elfogadtuk es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mod, ö, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Terminé? Le dernier? Non, il ne fini. <clears throat> Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 41-en szavaztak mellette, egy ellenszavazat, ha tartózkodás. Gratulálunk ezzel a szavazás végére értünk, mindenkinek megköszönöm, gyorsak voltunk, ügyesek. Következik a következő napi rendi pont, de előtte tartunk két perc szünetet, így elmernek azok, akik el kívánnak menni, utána pedig... Okay.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 Se possiamo riprendere i nostri lavori, eh, folytassuk a munkát. Direi per cortesia chi deve uscire di fa- azt kérem, hogy aki el elkívánja hagyni a termet, azt hogy gyorsan és csöndben legye, tegye. Hölgyeim, uraim, tessék kifáradni. Eh, pont következik, megadom a szót azonnal Gyűrk úrnak, a vélemény előadójának. Kérem, hogy fejtse ki a véleményét. Most egy kicsit kevésbé vagyunk szigorúak, úgyhogy addig beszél, ameddig kíván, tessék. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, tisztelt eh, kollégák, nem hiszem, hogy ebben a körben kifejezetten hangsúlyozni kellene a közbeszerzés témájának fontosságát és jelentőségét, ezzel nyilván mindannyian tisztában vagyunk, akik ma itt ülünk. Azonban mégis engedjék meg, hogy három számot a figyelmükbe ajánljak azért, hogy az irányelv jelentőségét aláhúzzam. Először is jelenleg Európában mintegy 250 ezer intézmény az, amely közbeszerzési eljárást folytat. Ezeknek az értéke egyébként az Unió éves GDP-ének 18%-át teszi ki, és mintegy két millió ilyen közbeszerzési eljárásról beszélünk. Ez tehát az a terület, amivel a most tárgyalt irányelv foglalkozik amelynek a gyökerei egyébként egészen messzire one ben nyúlnak eh, vissza, azonban azóta is dacára a többszöri módosításnak, felülvizsgálatnak állandó az az elem, amely most sem változik, miszerint az irányelv felelős egy bizonyos értékhatár fölött eh, közvetlenül, a közbeszerzésekért az alatt pedig a tagállami hatáskör marad érvényben. Ami a mostani módosítást eh, illeti, a bizottság megfogalmazott eh, célja a felülvizsgálattal kettős egyrészt a verseny élénktése másrészt pedig az átláthatóság biztostása. azt hiszem hogy mind a két céllal egyet lehet érteni ezzel együtt a konkrét eh, javaslatokkal természetesen lehet vitatkozni ezt én is eh, megteszem majd. Ami a módosításait illeti a bizottságnak, én három területet emelnék eh, ki, mielőtt rátérnék a saját eh, jelentésemre. A bizottsági javaslat hangsúlyozza mindenek előtt ez az első terület, az életciklus költségek eh, figyelembevételét a tenderek értékelésénél és a győztes beszállító kiválasztásánál. Ez tehát az életciklus költségek figyelembevétele azért fontos, és ezzel magam is egyetértek, mert az alacsony beszerzési árak gyakran magas fenntartási költségekkel párosulnak, így ha kizárólag a beszerzési, alapján, beszerzési árak alapján történik az értékelés, akkor az félrevezető lehet. Ez tehát az első területe a bizottság felülvizsgálatának. A második eh, kérdéskör a bizottság eh, eh, felülvizsgálatánál az eljárásfajtákra vonatkozik a bizottság javasolja a meglévő eljárásfajtákat korszerűsíteni, és emellett új eljárások bevezetésére is javaslatot tesz, például az innovációs partnerségre az eddigi tapasztalatok alapján teszi ezt. És a harmadik terület, amelyet célként jelöl meg a felülvizsgálatnál a bizottság, a kis és középvállalkozások segítése. Ennek érdekében javasolja a közbeszerzések részekreosztását, és javasolja a rugalmasabb részvételi szabályokat, valamint a közvetlen kifizetés lehetőségét az alvállalkozók eh, számára. Nos, ezek tehát a bizottság felülvizsgálatának fókuszában álló kérdések. Ami a jelentésemet illeti, mindenekelőtt a, a munkamódszerről egy szót, hogyha megengedik a kollégák. Én a jelentésemben azokra a területekre koncentráltam, amelyek eh, közvetlenül a mi bizottságunk munkaterületéhez kapcsolódnak. És azt gondolom, hogy aki nyomon követte a tegnapi IMCO vitát, ugye az IMCO a lead committee a kérdésben, aki nyomon követte az IMCO vitát a tegnapi nap folyamán, az megerősödhetett abban, én így voltam ezzel, hogy a jól döntöttem akkor, amikor ezekre a kérdésekre koncentráltam, hiszen ezek meggyőződésem szerint jelenleg nem kellő súlya szerepelnek az IMCO eh, jelentésben. Melyek ezek a eh, területek? Először is három ilyen területet azonosítottam be. Az első a kis és középvállalkozások kérdése, a második a zöld beszerzés kérdése, és a harmadik pedig a közbeszerzési kultúra fejlesztése. Röviden mind a háromról szólnék néhány szót. Ami a kis és középvállalkozások eh, segítését illeti. A bizottsági javaslat, ahogy azt már idéztem, célozza a kis és középvállalkozások támogatását, az eljárások könnyítését a számukra, ugyanakkor úgy látom, hogy keveset tesz ennek érdekében a konkrét javaslat, kevés ilyen irányú megfogalmazás szerepel benne. Nem tér ki például a bizottsági javaslat a közbeszerzésből adódó pénzügyi terhek kérdésére sem. Ami hogy egy példát mondjak, ami mondjuk a jogorvoslat költségét illeti, közbeszerzési eljárásnál egyes esetekben ez a 100 ezer eurót is eh, elérheti bizonyos tagállamokban, ami könnyen belátható, hogy kis és középvállalkozások számára elrettentő lehet, és megakadályozhatja őket a közbeszerzési eljárásban való részvételben. Ezért eh, én azt gondolom, hogy ezen a területen eh, van teendőnk. Hogy pontosan mi, azt eh, azután lehet megállapítani, hogyha felmérjük az egyes tagállamokban meglévő gyakorlatot. Ezért én azt javaslom első lépésként, hogy a bizottság készítsen egy tagállami listát a közbeszerzéssel és a jogorvoslattal kapcsolatos eh, díjakról. Ha ez a lista egyben van, és a terheket látjuk, akkor lehet a következő lépéseken gondolkodni, de ez szerintem szükségessé válhat. A második eh, kérdéskörünk mindig a kis és középvállalkozásoknál maradva az elektronikus eh, pályázatok eh, kérdése. Egyértelműen egyszerűsíthetné a kis és középvállalkozások részvételét a közbeszerzési folyamatban az, hogyha elektronikusan adhatnák le a pályázataikat. Ez egyfelől jelentős költség megtakarításhoz vezethetne, másrészt rövidebb átfutási időt és kevesebb eh, hibát jelentene meggyőződésem szerint. Az elektronikus rendszerek használata egyébként a kivételes eh, ellenőrzés eh, átláthatóvá tételét is segíthetné, így a transzparencia célját is, amelyet szintén megfogalmazott a bizottság, szolgálhatná. És az elektronikus közbeszerzési adatbázisok azt is biztosíthatnák, hogy ne kelljen minden egyes közbeszerzési eljárás esetében ugyanazokat a dokumentumokat ismételten leadni ez is megtakarítást jelenthetne a kis és középvállalkozások számára. És nézzük a második területet, a KKV-k után a zöldbeszerzés kérdését. A bizottság úgy fogalmaz, hogy a zöldbeszerzés, illetve hogy a közbeszerzés megfelelő eszköz arra, hogy felgyorsítsuk a zöld gazdaságra történő átállást, és megfelelő választ adjunk a nagy társadalmi kihívásokra ezzel egyetértve fájdalom az, hogy ugyanakkor kevés konkrétum szerepel a bizottsági előterjesztésben a zöld beszerzéssel kapcsolatosan. Mivel jelenleg tárgyalás alatt áll az energiahatékonysági irányelv, ebben a bizottságunk is részt vesz, és ez az irányelv megfogalmaz gondolatokat a zöld, zöld közbeszerzésre vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy feladatunk az, ITRE bizottságként, hogy eh, összhangot teremtsünk a két eh, dokumentum között, a két irányelv között. Én ezért a zöld beszerzés eh, címszó alatt utalnék a végleges szövegben az ITRE energiahatékonysággal kapcsolatos jelentésére, egészen konkrétan két dologra mindenképpen. Fontosnak tartanám azt, hogy a közbeszerzések értékelési fázisában vegyük figyelembe az adott termék életciklus költségét, illetve törekedjünk az alacsony energiafogyasztású termékek eh, beszerzésére. Eh, ezen túl is mehetünk, akár ha ilyen módosító indítványok érkeznek, de azt gondolom, hogy ez a minimum, ez, ha úgy tetszik, kötelezettségünk azok után, hogy az energiahatékonysági irányelvet eh, elfogadtuk. Ezeket a gondolatokat be kell emelnünk a közbeszerzési irányelvbe is, és én bízom benne, hogy az IMCO ebben egyébként partner lesz. És a harmadik terület befejezésül, amelyet érinteni szeretnék, a közbeszerzési kultúra fejlesztésének a kérdése. Itt is több javaslata ö, kerül megfogalmazásra a bizottságnak, amelyeket tudok támogatni, ezen túlmenően azonban, illetve részben ezekkel vitatkozva szeretnék három gondolatot mondani. Az első, ez a vita körébe tartozik, ahol tehát vitatkozom a, a bizottság előterjesztésével, a központi ellenőrző hatóságok kérdése. Az Európai Bizottság a közbeszerzések felügyeletét egy központi ellenőrző hatóságra bízná. Véleményem szerint ez nem megfelelő irány, nincs itt az ideje annak, hogy új bürokratikus struktúrákat állítsunk föl, ehelyett e, meggyőződésem szerint a meglévő struktúrák hatékonyabbá tételével ugyanazt a célt e, el lehetne érni. A második e, pont a közbeszerzési kultúra kapcsán a szerződés teljesítések ellenőrzésének a kérdése. A bizottsági szöveg és az abban megfogalmazott rendelkezések alapvetően a tendereztetés folyamatára koncentrálnak. Ugyanakkor elsikkad a szerződés teljesítés ellenőrzésének a fázisa. Márpedig én azt gondolom, hogy ha a közpénzek elköltéséről beszélünk, azok hatékonyságáról, akkor a határidők kérdése, a minőségi előírások betartása éppen olyan fontos szempontok, mint mondjuk a tendereztetés folyamatának ellenőrzése. Ezért én szorgalmaznám a kivitelezési fázis szigorúbb ellenőrzését, illetve a rosszul teljesítő kivitelezők esetén a szankcionálás lehetőségét is, különös tekintettel a későbbi közbeszerzésekre. És a harmadik dolog, amiről szót szeretnék ejteni a közbeszerzési kultúra kapcsán, az az akadályok elhárítása a különböző közbeszerzési eljárások elől. Előrelépésnek tartom azt, hogy a bizottság bővíti az eljárásfajták eh, palettáját, ez a meglévő tapasztalatok alapján való alkalmazkodása kialakuló helyzethez. Ugyanakkor azt látom, hogy a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd alkalmazása továbbra is indokolatlanul eh, szigorú feltételekhez kötött, ezért sokszor eh, nem kerül alkalmazásra, bár ez lehetne, ez tűnne a leghatékonyabbnak. Azt gondolom, hogy ezek a túlzottan korlátozó feltételek még a jogsértések kockázatát is eh, növelhetik, tehát ezen érdemes eh, eh, elgondolkodni. Ezek lennének az én javaslataim, ezeket fogalmaztam meg a, a, a dokumentumban, amelyet ajánlok a figyelmükbe, és természetesen várom a módosító indítványokat, nem csak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ahogy mondtam, én azt a munkamódszert választottam, hogy kifejezetten a saját területeinkre koncentráltam, kis- és középvállalkozásokra, a zöld beszerzés kérdésére, illetve a közbeszerzési kultúra kérdésére, de ha ezen túlmenően érkezik módosító indítvány, azt is természetesen örömmel veszem majd figyelembe. Köszönöm szépen a lehetőséget. Grazie. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük meg a vitát. Először Bácsi Tisz kollega kíván hozzászólni. Hát sikerem a Először is szeretnék köszönetet mondani kollégánknak az átfogó dokumentekért és a ma elmondott kommentárokért. Nem kívánok túl részletesen beszélni erről a témáról, mert a következő pont az én témám, és az is meglehetősen bonyolult, komplex. Ami ezeket a dokumentumokat illeti, pozitívan látom a bizottság javaslatát, és azt a az erőfeszítést, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk itt a közbeszerzési eljárások és egyéb szabályok között. Ez egy komplex feladat, és biztos, hogy időbe kerül, mire ezt sikerül megteremteni. Ami a zöld beszerzést illeti, támogatom az előadót. Szükség van arra, hogy a termékek, szolgáltatások teljes életciklusát elemezzük, a minőségre és a díjakra összpontosítva. Amikor a közbeszerzésről beszélünk, mint hatékony piaci eszköz, ez rendkívül fontos eljárás. Csak akkor tudunk eleget tenni az összes óhajnak, hogyha mindenütt online fogják ezeket bonyolítani, vagyis hogyha a KKV-k és a határon átnyúló beszerzések szempontjából el akarjuk érni a célokat, a tagállamoknak ezzel egyetértek egyébként, meg kell teremteniük a feltételeket ahhoz, hogy meglegyenek a megfelelő ismeretek, ahhoz, hogy elektronikusan lehessen közbeszerzést bonyolítani, hiszen ez rendkívül komplex folyamat. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni, kollégák az én frakcióból mit szeretnének látni. A szociális aspektusok fokozottabb figyelembe vétele, főként a szerződések odaítélése szempontjából, biztosítva az, hogy az áruk, az építkezési, közbeszerzési eljárások, szolgáltatások esetében az egészségügyi és biztonsági normáknak tegyenek eleget, és itt a kollektív szerződéseket is figyelembe kell venni. A másik pedig a kritériumok az ajánlattételkor. Azok a vállalkozások, amelyek megsértik például az szellemi tulajdonjogokat, vagy a munkajogi szabályokat, ne tudjanak a tendereken részt venni. Szerintem ezeknek a kívánalmaknak eleget kell tenni, mert a piacunk a küls, kívülről jövő ajánlatok előtt is nyitott, ahol nem mindig olyan magasak a szociális és munkaügyi normák. A bizottság képviselőjének is szeretnék mondani valamit, amikor a mi közbeszerzési piacunk nyitottságáról beszélünk, akkor bátornak kell lennünk, elszántnak, és védenünk kell a piacot harmadik országokkal szemben, amelyek nem teremtenek hasonló lehetőségeket a mi cégeink számára az ő piacukra való hozzájutás szempontjából a bizottság a viszonosság elvét vegye figyelembe azért, hogy a gazdasági szereplők eh, ne kerüljenek hátrányba a mi piacainkon. Köszönöm. Köszönöm, Bacsitis kollega. Asszi asszony kap, kész, kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak ezt a jó alapot, amely a munkánkat megalapozza, és ami engem illet, ennek a, az anyagnak az alapvető megközelítését osztom, vagyis a közbeszerzés intelligens, fenntartható legyen, a participáción alapuljon, és az energiahatékonyságot segítse. Támogatom azt a megközelítést is, hogy legyen mindez könnyebb a KKV-k számára. Szerintem fontos, erről van szó, a közpénzeket úgy kell felhasználni, hogy ezzel az általános politikai célokat is támogassuk. Én úgy gondolom, hogy azok, akik közbeszerzéssel foglalkoznak, vagy abba belekapcsolódnak, igazából nem is értik hogy azt, hogy milyen lehetőségek vannak a közbeszerzésen belül. Hallottunk releváns példákat arról, hogy milyen mennyiben lehet más a közbeszerzés. Például az USA-ból hallottam, a Clinton kormányzat alatt a kormányzat úgy döntött, hogy a szövetségi kormány csak olyan komputereket vesz, amelyek bizonyos energiahatékonysági kritériumoknak eleget tesz. És ez az egész szektorra hatással volt, vagyis a számítógép gyártók az energiahatékonyságukat mindannyian javították. És ez szerintem ez nagyon jó példa arra, hogy a, az állami szektor, mint nagy vásárló, beszerző mit tehet, mit érhet el. A másik pedig, a jelentéstervezetet hogyan lehetne még javítani az energiahatékonyság szempontjából. Szerintem ez erőteljesebbé lehetne tenni. Az egyik oka annak, hogy én ezt felkívánom vetni, az az, hogy részt vettem a tárgyalásokon az energiahatékonysági címkézésről, és az EU energia címkézéséről, is szó esett ott. A parlament szeretné, hogyha a az állami hatóságok elköteleznék magukat arra, hogy a leginkább energiahatékony berendezéseket veszik meg, ugyanígy az Energy Star esetében és az EU Energia címkézés esetében ez a cél. Olyan berendezéseket vásároljanak, amelyek ebbe a körbe tartoznak. A legtöbb esetben a tanács válasza az volt, hogy ez nem megfelelő hely, erre nem ellenezzük ezt a gondolatot, de nem ez a megfelelő hely, hanem ezt a közbeszerzési eh, joganyagban kell érinteni. Most viszont itt van előttünk a közbeszerzési irányelv, és szerintem még eh, határozottabban, explicitebb módon ezt kifejezhetjük, vagyis hogy az állami szektor kötelezze el magát erre, akkor, amikor választania kell, és a legenergiahatékonyabb alternatívát válassza. Van egy másik kérdés, még erről nem győződtem meg teljes mértékben, nem vagyok ebbe biztos, de kérdésként felvetem. Érdemes lenne-e megemlíteni az energiahatékonyságot kicsit pontosabban, kritériumként, az építőipari projektek esetében. Csodálatos példát hallottam Hollandiából, legalábbis Amsterdam városa esetében tenderezés volt, állami épületeket akartak építeni, ez igen újító módon zajlott, fix árak voltak, és a cégek, amelyek jelentkeztek a felhívásra, egymással versengtek, melyik tud energia hatékonyság szempontjából jobb épületet tervezni, létrehozni. Talán ezt esetleg bele lehetne venni, mert én úgy vélem, hogy több ezer, több millió ember aki a közszférában dönt a közbeszerzésről, a jogi szövegeket intellektuális szempontból kicsit lustán, lazán értelmezi, úgy gondolják, hogy itt a legolcsóbb alternatívát kell választani, de ez még most sem így van. A kérdés az, hogy hányan fogják ezt alaposan elolvasni. Az utolsó megjegyzésem a következő. A legalacsonyabb ár. A bizottság javaslatában két alternatíva szerepel, a leggazdaságosabb normák, vagy a legalacsonyabb költségek. Ez lép majd a helyébe a régi legalacsonyabb ár megfogalmazásnak, de a legalacsonyabb ár nem tudom, hogy, vagy költség nem tudom, hogy világos -e, mert könnyű azt gondolni, hogy a hogy ez a legalacsonyabb költség legalacsonyabb árt jelent. Itt van az életciklus költség. Nem tudom, mi lenne a legjobb kifejezés erre, de szeretném, hogyha világos lenne ez a jogszabály, és kimondaná, hogy a költségben nem csak a beszerzési ár szerepel, hanem a felhasználás ára is, és annak az ára, hogy mi történik akkor, amikor a gép, vagy az épület, vagy bármi más életciklusa végére érkezik, mi lesz a hulladékkal, stb. Ez is egy módja annak, hogy az energiahatékonysági aspektust megerősítsük. Köszönöm. Köszönöm. Roders kollega kíván szólni. for Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden hozzászólni. A lényeg az az, hogy az elektronikus közbeszerzésekre is kiterjedjen ez. Ez feltétele annak, hogy hatékonyan működjék a belső piac. A beszerzéseket elektronikusan is meg lehessen ejteni. Második gondolat. Úgy gondolom, jó dolog, hogyha új lehetőségek nyílnak meg, ha több lehetőség nyílik meg. Az életciklus gondolata is legkiválóbb, például az építésügyben, hiszen itt gyakran olcsóbb megoldást lehet választani, például az egyszerűbb üvegezés, de hogyha az életciklus költséget vesszük figyelembe, akkor jobban megtérül a komolyabb kivitelezés. Nem szeretnénk olyan épületet, amelyet néhány év után már renoválni kell. Azt hiszem ez jó dolog. Ezen túl a küszöbb értékek. Természetesen itt eltérő megállapítások vannak, de hogyha a Dán tapasztalatot nézzük, akkor az derül ki, hogy lehetett volna növelni a küszöbb értékeket. Van egy problémánk. A hatóságaink ajánlatot tesznek, és erre nem kapnak választ, amit nemzetközi szinten. És azt látjuk, hogy itt erőforrás vész oda. Realistában kellene gondolkodni, és ezeket az értékeket megvitatni. Úgy vélem, egy millió euró lehetne a nemzetközi érték. Ez elég koherensnek tűnik számomra. Különben probléma merül föl sok ajánlat van, amelyre nemzeti szinten nincsen vállalat, és nagyon sok erőforrást használtak föl, mind oda veszett. Ami a közférában az erőforrásokat illeti, azt hiszem nagyon jó egyszerűsíteni a folyamatot, de azért legyünk elővigyázatosak. Kinek az érdekében végezzük ezt az egyszerűsítést? hiszen lehet olyan egyszerűsítés, hogy végül nem átlátható, és akkor ellentétes hatást érünk el. Hogyha megnézzük a bizottsági javaslatot, most miről van szó? Megpróbálnak rugalmasságot teremteni, de rosszul. Egyáltalán nem ez a jó megközelítés. a döntéseket esetleg rossz szinten hozzák meg. És ez gondot okozhat. Hogyha megnézzük a helyzetet, meg kellene változtatni. Reális legyen a kínálat is, és a választás is. Pontosan tudni kell, hogy ki a cél. Ezen túl a szociális kritériumokkal kapcsolatban szkeptikus vagyok, legalábbis egyes részek esetében. A vállalatok nem mindig lehetnek felelősek azért, amit az alvállalkozók tesznek nem kaphatnak meg minden dokumentumot mindenről. Ez roppant drága és nehezen kezelhető lenne a gyakorlatban. Ugyanez vonatkozik a szociális kritériumokra. Itt is az községek és a régiók szerepelében nekik kell meghatározni a kritériumokat. Legyünk tehát elővigyázatosak, hogyha ezt az utat választjuk. Itt bonyolult eljárások volt, ne legyenek még bonyolultabbak. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen az utolsó árnyékjelentés fordasszony. Köszönöm szépen. Az energia oldalról már hallottunk. Én a kutatás innováció oldalról világítanám meg ezt a kérdést. Az innovációt ilyen szerződésekkel is lehet bátorítani. Az átláthatóság és az, egy, és az ellenőrizhetőség kell itt egyensúlyba kerüljön. Nem szabad előre meghatároznunk, hogy mi legyen a megoldás talán olyan módosítókat dolgozhatunk, amely ilyen rugalmasságot biztosít a szerződéses feleknek. A megoldás nem nekünk kell meghozni, a köz, a kötelező innovációs cél nem működik. Hát az innováció nem parancsra működik. Bonyolult kérdésre van kérdésről van szó, a KKV-kat segítenünk kell, helyi KKV-kat elsősorban helyi szerződéseknél fognak pályázni a helyi KKV-k. Ami az energiahatékonyságot illeti, az itt és kollégám tudja, hogy hány órát töltöttünk ezzel a kérdéssel. Nem mindig a legalacsonyabb ára jobb meg, meg, a legjobb megoldás. Meg kell nézni az életciklus költségeket. Akkor, amikor az önkormányzatok anyagi nehézségekkel küzdenek, hogyha lehet akkor azt szeretném aláhozni, hogy az innováció és a közvetés közti kapcsolatot kell kihangsúlyozni. Ez a mi szakbizottságunk feladata. Grazie, la parola. Köszönöm szépen, Grosztert asszony következik. Merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok minden elhangzott már, és elfogadom mindazt, amit az előadó mondott amikor KKV vezetőkkel találkozunk, vagy elátogatunk KKV-kbe, akkor rendszeresen azt halljuk, hogy túl nehézkes az, az eljárások, sok a bürokrácia, az adminisztratív teher nagy, és ez különösen zavarja a KKV-kat. Ezért fontos, főként most a válság időszakában, az, hogy foglalkozzunk ezzel a szabályozással, ami a közbeszerzésre vonatkozik, és figyelembe vegyük az ökológiai közbeszerzést, a környezetvédelmet, de kontraproduktív lenne, hogyha plusz terheket rónánk a vállalkozásainkra. Természetesen a megszabott irányba kell haladni, de ennek ellentételezéseként könnyíteni kell azokat a terheket, kényszerítő körülményeket, amelyekkel a vállalkozásaink szembe kerülnek. Szerintem fontos az is, hogy hangsúlyt helyezzünk a viszonosság elvére. Néhányan már elmondták, előnybe kell részesíteni a viszonosság elvét, hogyha ezt az elvet nem alkalmazzuk, akkor a mi európai cégeinket kell választani, és nem pedig a harmadik országok vállalkozásait, amelyek sokkal kevésbé veszik figyelembe a szociális vagy környezetvédelmi európai standardokat. Figyelembe véve, hogy mennyire egyensúlyhiány van a vállalkozások a versenyt illetően, gondoljunk az USA-ra és Kínára, éppen ezért fontos a termelést az EU-ban támogatni. A közbeszerzési szabályzat ilyen értelmű kell, hogy legyen, ez kell, hogy célozza, vagyis bátorítania, ösztönöznia kell mindazt, amit Európába termelnek. Befejezésként üdvözlöm az összes módosító indítványt. Ezek lehetővé teszik azt, hogy támogassuk a KKV-k, a kisvállalkozások tevékenységét, és a jó európai gyakorlat bevezetését, melyek célja, hogy a KKV-k hozzáférjenek a közbeszerzési piachoz, hiszen ez még mindig nagy nehézséget jelent számukra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Vidal Quadros úr. Yes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt hiszem gratulálnom kell a jelentéstevőnek a véleménytervezet megalkotásáért. Nagyon pozitívan értékelem erőfeszítés, erőfeszítéseit, hogy az elektronikus módozatokat helyezi előtérbe, illetve a, örülök annak is, hogy a szerződések odaítélésénél nagyon odafigyel a, a külön ellenőrzésekre, illetve az összes internetes megjelenés, megjelenést pozitívan értékelem. Nos, azért még lehet egy kicsit tökéletesíteni a szöveget. Nézzük, hogyan. Például a kormányokkal, a központi kormányokkal, illetve a regionális kormányokkal és helyi kormányokkal is ugyanolyan típusú szerződéseket lehetne kötni, tehát ugyanolyan szabályokat lehetne kötni. Vannak olyan országok, ahol hihetetlenül nagy a regionális kormányok szerepe, gondolok Ausztriára, Németországra, Spanyolországra. Hazámban jelenleg az az egyik legnagyobb gondunk, hogy hogy a regionális kormányok deficitje hihetetlenül nagy. Éppen ezért úgy gondolom, hogy erre is külön oda kell figyelni, tehát az állami szín, szint alatti közbeszerzésekre ugyanazokat a szabályokat kéne alkalmazni itt, ugyanolyan garancia szinteket kell megvalósítani. Nézzük a környezetvédelmi kérdéseket. Amikor itt a költségeket számoljuk, amikor egy-egy szolgáltatás vagy áru életciklusát kiszámítjuk, akkor azt is számításba kell venni, hogyha helyi szolgáltatót választunk, akkor ezzel szállítási költségeket, illetve ö, kibocsátást takarítunk meg. Ez azt jelenti, hogy előnyben részesítjük a helyi szolgáltatókat vagy termelőket, ez nem mindig jó egyébként, de erre figyeljünk oda. Nézzük meg a 13-as cikket. Itt arról van szó, hogy hogyan, milyen feltételek alapján lehet bevenni vagy nem bevenni valakit. Contracting may exclude from participation in a public contract any economic econometer but the operator is guilty of other grave professional misconduct. Creo que... Tehát amikor szakmai gondok merülnek föl, akkor ki lehet uh, zárni egy-egy pályázót a közbeszélési eljárásból. Na most a kérdés az, hogy mit is jelent a misconduct, ez elég zavaros, kétértelmű szerintem, és mit jelent az, hogy can demonstrate by any means. Nagyon fontosnak tartom a jogbiztonságot, ezért konkrét, világos, pontos megfogalmazásra van szükség. Szerintem ez a megfogalmazás túlságosan kétértelmű, meg kéne változtatni mindenképpen ezt a megfogalmazást, sokkal-sokkal fontosabbnak kéne lennie ennek. Egyébként pedig, megismétlem, hogy Gyürk úr munkája nagyon jó, nagyon jó úton haladunk, jó úton járunk, és remélem, hogy végül majd ez az irányelv javítja a helyzetünket, és javítja a közbeszerzések helyzetét. Köszönöm szépen. Kolléga Weber. Weber kolléga. Oui. Euh, s'agissant... Ami a közbeszerzést illeti, számomra az első probléma az, hogy a mi európai közbeszerzésünk a legnyitottabb az egész világon. 95 85%-ban nyitott. A fő konkurenseink, és most nem csak a feltörekvő országokról beszélek, mindig Kínát emlegetjük, de a fejlett országok, mint Kanada, Japán, az USA, ezek az országok rendkívül jól védett, sőt, néha áthatolhatatlan közbeszerzési piacokkal rendelkeznek. A kérdés az, hogy a mi közbeszerzésünket meddig hagyjuk nyitva a bárhonnan érkező ajánlatok előtt, és itt nem csak a feltörekvő országokról van szó, anélkül, hogy viszonosságot kapnánk. Nem azt mondom, hogy zárjuk be a piacainkat a külföldi ajánlatételek előtt, hanem követeljük azt, hogy ők is nyissák meg a sajátukat. Tudom, hogy március 30-án volt egy jogalkotási terv a közbeszerzések viszonosságáról, ezt a bizottság terjesztette elő ezt a tervezetet, és ez nem sokára megérkezik a parlamentbe, és ez több eszközt ajánl ahhoz, hogy a viszonosságot biztosítsuk és oda kell figyelni arra, hogy ezt erősítsük. A szöveg kitűnő, amit most az előadónk javasolt, és a módosító indítványok közül sokat osztok, például azokat, amelyeket itt ismertettek, de két Három dolgot mondanék, ez már elhangzott, de nagyon fontos. Az új szabályozásban a szerződés odaítélése a legalacsonyabb ár alapján továbbra is kritériumként szerepelt, és túl nagy szerepet játszik. A túlságos alkalmazása ennek a kritériumnak, legalacsonyabb költség, legalacsonyabb ár negatív hatással lehet, ezt már elmondták az innovációra, és a magasabb minőségre való törekvésre és a minőség ár viszonyra. Éppen ezért az ár kritériumot a többi kritériumok sorába kell elhelyezni, és a többi kritériumot is figyelembe kell venni. Másik fontos pont, mások erről szóltak, az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezés, ezt erősíteni kell. Hogyha a nagy közbeszerzésekre gondolunk, például arra, amit Kína szerzett meg a lengyelországi autóutak esetében, Lúcs és Berlin közötti útszakaszról van szó, rendkívül eh, alacsony árakon eh, kapták ezt meg, de utána ezt eh, áthárították ezeket az árakat a lengyel alvállalkozókra, úgyhogy ez végül is szétrobbant ez az egész megállapodás, mert a lengyel alvállalkozók a drasztikus feltételeket elutasították. Éppen ezért jobban kell foglalkozni az alvállalkodási kaszkáddal, akkor, amikor közbeszerzési eljárásokról van szó a másik, a legfontosabb alvállalkozót ismerni kell, még mielőtt odaítélnek egy szerződést, és tisztázni kell a különböző felek kötelezettségeit, felelősségét azért, hogy legyen ellenőrzés és hatékony felügyelet és kontroll. Utolsó pont, úgy látom, hogy az Európai Bizottság a 27-es cikket törölte a jelenlegi irányelből. A 27-es cikk kapcsolódik a munkahely védelméhez, a munkakörülmények védelméhez és a környezetvédelemhez. Az új törvény szövegben van egy rendelkezés erről, de megfogalmazása számomra túlságosan homályos, vagy legalábbis túlságosan felhigított. Miért nem lehet a jelenlegi szöveget teljes egészében megőrizni, és a 27-es cikket alkalmazni az összes alvállalkozóra és az egész beszállítói láncra. Köszönöm Weber kolléga. Matejkovics asszony következik. Thank you very Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a ö, vélemény előadójának itt volt a legfőbb ideje, hogy ezt az irányelvet megújítsuk. A közbeszerzés ma és a jövőben munkahelyin teremtésnek, új munkahelyek teremtésének az eszköze, és az innováció eszköze, főleg a válság idején az idő és a pénz a legfontosabb a túléléshez a KKV-knak. Éppen ezért az egyszerűség mindenhol ott kell legyen. Minden mondatban erre kell törökködnünk. És a minőségre egyidejűleg, mert a közbeszerzéshez közbeszerzésben sokáig csak az ár számított, vagy az volt a legfontosabb. Most már tudjuk, hogy a minőség is fontos aspektus, és az egészség aspektusa. Nem csak az embereké, az, hanem általában az élővilágé. Szeretném aláhúzni, hogy komoly akadályai vannak eh, annak, hogy a KKV-k eh, részt vegyenek a közbeszerzésen. Itt eh, a bevételre gondolok gyakran. Kérdés az is, hogy mekkora ez az árbevétel. Mondhatnók, hogy bezárják a kapukat a KKV-k előtt Ezért mindenképp támogatom az irányelv megújítását. Remélem új munkahelyek is jönnek létre az új jogszabály nyomán. Köszönöm. Grazie, <clears throat> Monsieur Odi. Köszönöm szépen, Odi úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék Gyürk Andrásnak gratulálni kiváló munkájához, és csatlakozom azokhoz a felszólalókhoz, akik a következő két témáról beszéltek. először sorban a KKV-król. A bizottsági javaslat szerintem nem veszi figyelembe azokat a vitákat, állásfoglalásokat, amelyeket meg, tartott, meg szavazott a parlament megrévitől kértük, hogy vizsgálja át a KKV megállapodást a WTO-nál. Derogációt fogadtak el, vagy 15 országnak, és az EU azt hiszem, itt nagy hiba történt, az EU nem akarta elfogadni ezt a derogációt a kekevék számára a közbeszerzésben. Akkor kezdtük hogy a WTO kérdezt, kértük, hogy kezdjenek el tárgyalni a WTO-val. Szeretném tudni, hogy hol tart ez a tárgyalás. Jó lenne, hogyha a mostani külkereskedelmi vizsgaz erre tudna válaszolni. Meg kellene találni azt a fogalmat, hogy minden frakciónak megfelel, hogy a KKV-k jobban hozzájussanak a közbeszerzési piachoz meg kell könnyíteni a hozzájutásokat. Erre néhány javaslat született is. A bizottság azt javasolja, hogy a garancia feltételeket például könnyítsék. De ez nem elég. A nagy vállalatok letarolják a közbeszerzési piacot, utána kiadják sokkal olcsóbban a KKV-knak, amelyek tönkre mennek, és akkor a nagyvállalat felvásárolja a KKV-t, és utána felmegy az ár, mert nincs konkurencia. Meg kell figyelni, hogyan működik a piac, és a KKV-knak biztosítani kell, ahelyett nem kvótákra gondolok, de meg kell találni a módját annak, hogy a KKV-k megtalálják a helyüket, vagy az alvállalkozást kell szabályozni, vagy másként eljárni. Minden esetre olyan módosítók kellenek, amelyek jobb helyzetbe hozzák őket. Másik megjegyzés a kölcsönösséggel kapcsolatban a politikai többség kialakulhat azzal kapcsolatban, hogy szükséges a kölcsönösség. Köszönöm Weber kolléga információját egy másik jogalkotási folyamatról. Nem tudom, hogyan lehet koordinálni, de talán meg kéne állapodni egy olyan módosítóban, azt az 55-ös cikk a kizárásokról, szerint ki lehet zárni egy résztvevőt vagy egy pályázót, melynek a származási országa nem rendelkezik olyan jogszabályal, amely kimondja a piac megnyitását. Koherensnek kell legyünk, de hogyha megvan a politikai többség, akkor ezt meg kell fogalmazni. A kölcsönösséget követeljük. Grazie. Köszönöm. Rübi. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a válság időszakában a verseny különösen fontos szerepet játszik, és éppen ezért meg kell köszönni az előadónak az, hogy részletes elemzést végzett, mert hogyan tudnánk odafigyelni arra, hogy a KKV-k, amelyek munkahelyeket hoznak létre, főként a fiatalok számára, tudjuk egyébként, hogy milyen jelentős arányban hozzák létre ezeket a munkahelyeket. Tehát hogyan tudunk odafigyelni arra, hogy a nagy állami hatóságok nagy szerződéseit kis vállalkozásoknak ítélhessék oda. Nagyon gyakran már előre lehet tudni, hogy ki fogja megszerezni a szerződést. És szükség van arra is, hogy lehetőséget nyújtsunk a KKV-knak, ahhoz, hogy hozzáférjenek a közbeszerzéshez. Nem tudom, hogy hogyan is fogalmazzuk ezt meg, de mindenképpen valamit tenni kellene, talán egy kvóta segítségével, nem is tudom, hogy hogyan, de oda kellene figyelni arra, hogy a nagy szerződéseket fel lehessen osztani kisebb szerződésekre. Köszönöm tében több kolléga nem kért szót, úgyhogy a bizottság nevében Krakulónak adnám meg a szót. Thank you very much for your constructive comments. Köszönöm a konstruktív megjegyzéseket. Két-három megjegyzésem van csupán a ma hallottak alapján. A zöld közbeszerzés volt a leginkább felhozott kérdés, vagyis, hogy az irányelv javaslatban nagyobb teret kell biztosítani a zöld közbeszerzésnek. Egyébként feltettük ezt a kérdést, amikor a javaslatot készítettük, és mindig arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez jogi eljárás kell, hogy legyen, ami az átlátható, nem diszkriminatív eljárás teszi lehetővé a közbeszerzési eljárások során és ehhez minden szükséges eszközt meg akarunk teremteni a közbeszerzés lebonyolító hatóságnak azért, hogy a szerződés zöld aspektusait is figyelembe vegye. De nagyon nehéznek tűnik számunkra, hogy kikényszerítsük ezt, vagyis hogy csak zöldet vehetnek, vagy 20%-ba, 30%-ba csak zöld terméket vehetnek. Ezt nagyon nehéz meghatározni. Éppen ezért jogi alapra kívántuk helyezni ezt az eszközt, megnéztük a többi irányelvet, az energiahatékonyságit és egyebeket, és azt mondtuk, hogy a közbeszerzési irányelv ezeket vegye figyelembe, és az ezek az eszközök fokozatosan alakuljanak, haladjanak ebbe az irányba, de nagyon nehéz jogilag előírni azt, hogy bizonyos specifikus kvótákat tartsanak be. Ezt szerettem volna mondani a zöld közbeszerzésről. Gondoltunk a zöld közbeszerzés alakulására is. Sokszor a ajánlatkérőknek nincsen elég információjuk a zöld termékekről, ezért belevettünk egy cikket arra is, arra vonatkozóan is, hogy információkat tudjanak beszerezni, kapni ezek a hatóságok, akkor, amikor zöld szolgáltatást vagy terméket akarnak beszerezni. Ezért az egyik módosítás kimondja, hogy a szállami hatóságok legyenek kompetensek a zöld beszerzést, illetően, de úgy gondoljuk, hogy ez kisé nehéz számukra, specifikus nemzeti központok kell, hogy betöltsék ezt a szerepet. Harmadik megjegyzés, ami a tárgyalásokat eh, illeti, a tárgyalásos eljárás szeretük volna ezt leegyszerűsíteni, és az egész eljárásba több tárgyalást eh, belevenni az átláthatóság és a mentesség eh, követelménye alapján. Számunkra nagyon nehéz a nyitott tárgyalásokat kérni, minden esetben, mert sokszor nem megfelelően alkalmazzák ezeket a tárgyalásokat, hogyha nincsenek specifikusan felsorolt esetek. Egyébként itt több tárgyalást írtunk elő, mint a 2004-es irányelbe, de ezek az esetek specifikus helyzetekre korlátozódnak. Utolsó megjegyzésem a viszonosságról, mint hallottuk, van egy specifikus eszköz, amelyet a közelmúltban javasoltunk, és szerintem megvan a helye annak, hogy erről az eszközről hol kell vitatkozni, mert itt különböző dolgok és szervek illetékesek, úgyhogy nem ez az a javaslat, ahol erről kifejezetten tárgyalni kell, bár ez nagyon fontos kérdés, köszönöm. Köszönöm szépen. Most zárjuk le a vitát. Nagyon érdekes volt egyébként. Még valaki szeretne hozzászólni? Aš labai atsiprašau, pirmininkė, gal galėtų komisijos atstovas paaiškinti. Köszönöm, elnök asszony, talán a bizottság képviselője elmagyarázná az utolsó mondatot a hogy nem ez a megfelelő hely a kölcsönösségre. Igen. Kérem a bizottság képviselőjét, hogy válaszoljon erre a kiegészítő kérdésre. Um, igen. Az Európai Unió készen áll a tárgyalásra a vto val specifikus eszközök vannak. Hosszú távra kell gondolkozni. Jelenleg technikailag azonban nem tudunk előre ö, lépni ezzel a javaslattal. A tárgyalásoknak teljesen más a dinamikája el kell ezt választani az irányelvtől. Ez két külön kérdés. Sí. Eh, Stavo még a tolmácsolás végét, de most Odi úr jelentkezett még. Köszönöm eh, nyitottak vagyunk mindenhol, minden frakció mondja a jobb oldalon, bal oldalon, hát ne legyenek naívak, a VTO tárgyalásokról beszélnek, mennyi időt fog ez tartani, száz évig, nem lesz már KKV, nem lesz ipar, nem lesz üzem. Mi szabályozást akarunk, ha nem felel meg a VTO-nak, amitől nagyon felel, akkor majd lesz per. Fel, be kell perelni a VTO. De hát a parlamenti képviselőket is hallgassák meg. Nem válasz az, hogy várjuk meg a VTO-t, nálunk politikai többség van, vagy legalábbis remélem lesz, hogy kölcsönösséget követelünk, ahogy a kollégám mondta, nem akarjuk bezárni a piacot, de nem akarunk naívak lenni. Minden választásból ez derül ki, hallgassák meg a polgárokat. Allora, a collega Weber che ha buttato il sasso... Weber kolléga úr, még egyszer szólt kér. Just. Információt szeretnék adni, mert követtem, figyelemmel kísértem ezt a kérdést, amit, amiről vita van. A jogalkotási tervben a viszonossággal kapcsolatban az három eszköz még többséget kellene találni ahhoz, hogy ezt eh, kikényszerítsék. Az első eszköz lehetővé teszi a helyi ajánlat kérőknek, vagyis a kormányoknak, a helyi eh, megrendelőknek, hogy ne nyissák meg a piacukat olyan országok előtt, ahol nincs viszonosság. Második eszköz, a bizottság kérheti a tanácstól, Európai Tanácstól, hogy adjon engedélyt arra, hogy lezárják a közbeszerzési piacokat azon országok előtt, amelyek szintén lezárják ezt a piacot az európai vállalatok előtt. A harmadik, ezt már gyakorolják, lezárni a hozzáférést az olyan ajánlatok előtt, amelyek abnormálisan alacsonyak, és itt a szűrőt a nemzeti hatóságoknak kell alkalmazniuk. Ahol nem értek egyet teljes mértékben a kollégákkal, az az, hogy van egy jogalkotási szöveg, amely ezzel foglalkozik, és reméljük, hogy nem csak, hogy ezt megszavazzák, hanem még erősítik is, de ez nem mentesít bennünket attól, hogy most a közbeszerzési szövegünk esetében ne vegyük bele már ezt a gondolatot ebbe a megszavazandó szövegbe. Langen úr, egészen röviden szeretnék emlékeztetni valamire. 1996-ban annak idején előadó voltam az urugvái forduló adaptálása témájában. Ez volt az első Monti projekt, ő volt a belső piac biztos, és az ő tervezetét a parlament nagy többséggel elutasította. Két görög kollega ellenezte. Miért? Mert nem volt viszonosság, és szerintem ezt a mostani jogalkotási szövegbe is bele kell venni, ahogy ezt a kollégák az előbb elmondták. Az Európai Bizottságnak ezzel foglalkoznia kell. Ha a tanács gondot okoz, akkor mondja ki, és vállalja a felelősséget. Én egyetértek az előttem szólókkal. Mint olasz polgár, azt hiszem, hogy nem kell erről túl sokat beszélni. Most pedig Gyürkónak adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen a, a szót, elnök asszony, és nagyon köszönöm a, a kollégáknak ezt az alapos és, e, és értékes e, e, vitát, ami egy egészen új elemmel is gazdagodott itt a, a végén a kölcsönösség elvének kibontásával, de emellett ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos beszélgetés volt, amely kiváló alapot nyújt a, a következő időszaknak a, a munkájához attól tartok, hogy módosító indítványokban nem lesz hiány, de hogyha azok ezeket a, ezt a vonalat követik, amely, amely itt a beszélgetésből kirajzolódott, akkor az csak jót tesz majd azt gondolom a, a végső e, szövegnek. Nem reagálnék, e, az nagyon hosszú időt venne igénybe e, minden egyes felszólásra. Egyenként még egyszer szeretném ugye akkor mindenkinek megköszönni a felszólásokat. Három dolgot röviden emelnék csak ki, ami, ami elhangzott, és ezekre reflektálnék. Az első a szociális eh, szempont megjelenítése a közbeszerzési eljárásban, amit eh, Balcitis kollega eh, javasolt. Én elvileg ez ellen nem vagyok, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz akkor, amikor megfelelő szövegezésről gondolkodunk majd, és egyensúlyt kívánunk tartani természetesen a gazdasági hatékonyság szempontjából. Tehát várom a módosító indítványt, de azért a kétségeim nekem is vannak, ahogy Róda képviselő úrnak abban a tekintetben, hogy vajon a közbeszerzési eljárás -e az, ahol a szociális szempontokat a legjobban tudjuk eh, érvényesíteni, megjeleníteni. A második gondolata az energiahatékonyság, a, a zöld szempontok megjelenítése a közbeszerzési eljárásban. Ugye ezt magam is a, a fókuszába tettem a véleményemnek, ezért örülök, hogy, hogy eh, Hasszi asszony is reagált erre. Ő azt mondja, hogy legyen erősebb a jelentés ezen a téren. Amit én tettem, az az, hogy a már kialkudott kompromisszumot, hogyha úgy tetszik, az energiahatékonysági irányelv vitájában ebben a bizottságban kialkudott kompromisszumot emeltem át, illetve azok, annak releváns pontjait emeltem át az én véleményembe. Ez tehát, ha úgy tetszik, a minimum, ahonnan elindulunk. Ehhez képest további javaslatokat örömmel fogadok. Nyilván az majd további vitákat eh, eredményez, hiszen túlnyúlik eh, az eddigi közös eh, állásponton. És a harmadik kérdéskör, amit ki szerettem volna emelni, az az, amelyről itt a vita végső soron kibontakozott. Én magam is egyetértek azzal, hogy az egyenlő elbánás elvét igenis szerepeltessük ebben a szövegben. Az eredeti változatban ez nincsen benne, azért nincsen benne, amit eh, elmondtam a munkamódszerekről, a szempontokról az elején. Azonban, ha ezzel kapcsolatban módosító indítványokat eh, fogalmaznak meg, akkor én azt gondolom, hogy a bizottság által elmondottak eh, tovább kell, hogy sarkaljanak bennünket arra, hogy ezt a gondolatot beemeljük a a végső szövegbe, úgyhogy minden ezzel kapcsolatos módosítóit, Grosztet képviselő, Ódi képviselő úr, mások is említették ezt a szempontot valóban táborokon, frakciókon átnyúló módon. Ezt egyetértek, hogy jelenítsük meg a végső szövegbe. Még egyszer mindenkinek köszönöm szépen a, az együttgondolkodást, és ha jól gondolom, jövő szerdáig van lehetőség arra, hogy módosító indítványokat megfogalmazzanak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, akkor zárjuk le ezt a pontot, megköszönöm a előadónak, illetve a többi kollégának, akik hozzájárultak a vitához, nagyon érdekes volt. A módosítók benyújtásának határideje június 6-a dél. A következő napi rendi pont, hát elég sokáig tartott ez a 23-as pont, úgyhogy a 22-esnél kicsit óvatosabbaknak kell lennünk, tehát a vízügyi, energiaipari, közlekedés és postai szolgáltatás ágazatban működő ajánlatkérők beszerzései. Tiszú úr a vélemény előadója, meg is adom neki a szót, tessék. Csi. Ačiū, germa pirmininkė, Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, most zártuk le a vitánkat a közbeszerzés irányító, szabályozó elvekről. Én egy másik véleménynek vagyok a fogalmazója, kérők beszerzései, a vízügyi, energia, ipari közlekedés és postai szolgáltatási ágazatokban, ami ezeket az ágazatokat illeti, és a ágazatokban működő közbeszerzés szabályzását. Szeretném elmondani, hogy a közbeszerzés volumene, az odaítélt szerződések volumene ebben az ágazatcsoportban igen jelentős. Véleményem szerint a bizottság javaslata meglehetősen jó, figyelembe véve az ágazat specifikusságát. A liberalizáció szintje ebben a szágazatban, más és más a különböző tagállamokban. A bizottság pedig nyilvános konzultációt folytatott az érintett felekkel, és megállapodtak abban, hogy külön szabályok vonatkoznak továbbra is a közhasznú szolgáltatásokat nyújtókra és a bizottság azt is megállapította, hogy még mindig erőteljesen koncentrálódik ez a, erős a koncentráció ebben az ágazatban, és kevés a verseny. Ez gazdasági helyzettel, földrajzi mutatókkal, más szempontokkal magyarázható, és éppen ezért gondolom, hogy ebben az értelemben a bizottság jó javaslatot tett. Másrészt viszont a helyzet változik, és ezek az ágazatok nyitottabbak. Az ágazatot szabályozó szabályok változni fognak. Most pedig a bizottság javaslatának lényegére térnék át, módosítja a definíciókat, ami az alapkoncepciókat illeti, figyelembe véve az Európai Bíróság joggyakorlatát, vagyis a közjog által szabályozott testületek, a maga a közbeszerzés koncepciója, a prioritást élvező és nem prioritás jellegű szolgáltatások, az eljárások formájának megválasztása, innovatív eljárások választásának lehet lehetősége is, az ajánlattevők hat opció közül választhatnának. A közbeszerzési szektort modernizálni akarjuk, és az egyik legnagyobb vívmány az elektronikus eljárás bevezetése ennek alapján erőforrásokat lehet megtakarítani, a helyzetet javítani lehet, és ez a KKV-k számára nagy haszonnal jár, mert sokkal átláthatóbb lesz a hozzáférés a közbeszerzési piachoz. A javasolt irányelv kötelezőnek írja a felhívások elektronikus továbbítását és a kötelező benyújtandó dokumentumok elektronikus továbbítását. A tagállamok az elektronikus kommunikációra kell, hogy áttérjenek a közbeszerzési ágazatban. Szeretném javasolni azt is, hogy a határidőket változtassuk meg, hiszen a bizottság által javasolt határidők tűr rövidek, a közbeszerzési szektorban résztvevőknek alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Szó szóval van a közbeszerzés szociális vetületéről is, és azt javasolja ez a dokumentum, hogy kizárjanak néhány jelentkezőt, hogyha jogsértést tapasztalnak. Lehetővé kell tenni az innovatív közbeszerzést is, mondja a szöveg, és figyelembe kell venni a szellemi tulajdon jog aspektust. Ami a KKV-kat illeti, ők hasznosítanák a közbeszerzéseket, vagyis rendelkezésükre állna a részvétel, hogyha az összes tagállam az elektronikus közbeszerzési szabályokat bevezetné. Ma másképpen értelmezik a szabályokat, az érvényben lévő szabályokat ma a különböző tagállamokban, és amikor a gyakorlati alkalmazásról van szó, akkor még evidensebb ez a különbség, de reméljük, hogy a jövőben ezt egységesíteni fogják. Köszönöm. Grazie. Cominciamo con gli shadows. Köszönöm szépen, most az egyik rendes tevő következnek először Langen úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden hozzászólni közbeszerzési szabályokról van szó, azok már bizonyítottak. Most meg kell próbálni a KKV-knak nagyobb lehetőséget adni, hogy erre a piacra eljussanak. Köszönöm szépen javaslatokat, ami a határidők módosítását illeti, meghosszabbítását. Nem szabad, hogy túl hosszú idő álljon rendelkezésre. Talán meg kellene vitetni azt, hogy a bizottság javaslata esetleg a jó megoldás. A küszöbértékek nem változtak 20 éve, ez megdöbbentő. A, az euróra való áttérést leszámítva. Az odaítélés nemzetközi szinten történik most már. Az európai közbeszerzésre már vannak szabályok, de a vállalatok ezt nem igen használják ki, ezt a lehetőséget. De a nagy közbeszerzéseken úgysem tudnak részt venni a KKV-k. Szeretnénk, hogy a KKV-k részt vennének. A valóságban ez azonban nem így alakul. El kell gondolkozni azon ezt a mechanizmus, hogyan módosítsuk biztos van olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az eljárás változzék. A bizottság kötelezettséget vezeted be a módosításra. Erről vitát kellene folytatni. Ami az életciklust illeti, figyelembe kell venni Az IMCO bizottságban Tarabella úr azt javasolta, hogy vegyük figyelembe az összes közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumot, nem csak a jogszabályokat, hanem egyebet is. Az eljárás túl bonyolultá válhat az ajánlott tevők számára. A jövő héten alkalmunk lesz a módosítókat megvizsgálni. Értékelni kell minden ajánlatot. A bizottság azt mondja, hogy a kiíró figyelembe kell vegye az alternatívvel ajánlatokat is nem automatikusan a legolcsóbbat kikiáltani győztesül, hanem meg kell legyen a lehetőség arra, hogy figyelembe vegyék az összes ajánlatot. Ráadásul ebben az irányelvben kellene szerepeljen egy kötelezettség, hogy az értéküszöb alatti közbeszerzéseknél az államok a versenyszabályokat kell alkalmazzák a diszkrimináció mentességgel kapcsolatos jogszabályokat. Ezt egy cikkben meg kellene fogalmazni, mert a valóságban vannak olyan szövegek, amelyeket nem mindenhol alkalmaznak. Németországban egyesek azt mondják, hogy azért nem lehet semmit tenni, mert be kell tartani az európai jog szerinti szövöket. Azt hiszem, hogy a primér jogot is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen az előadónak a véleményét, amelyről véleményt kell mondjunk. Nem mi vagyunk az illetékes szakbizottság, de ö, megfelelő véleményt kell mondnunk, hogy az IMCO figyelembe vegye, amit gondolunk. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Megköszönöm a jelentéstevő jelentését. Van néhány megjegyzésem, például az életciklus költséggel kapcsolatban. A közbeszerzés a leghatékonyabb eszközünk, hogy az ipart rávegyük arra, hogy a ö, éghajlat fenntarthatósági célkitűzéseinket figyelembe vegyék. Nos, nagyon fontos az energiahatékonyság bevonása ebbe az irányelbe, illetve az előző egyben tárgyalt irányelbe, a közbeszerzésibe. Nos, az energiahatékonysági irányelv erről a vonalról nem szól. Az energiahatékonysági irányelv részletekről szól, itt pedig egy átfogó koncepcióról van szó, tehát úgy vélem, hogy erről, erről a kérdésről mindkét irányelvben kell beszélni. Nos, egyetértek azzal, amit Viki Ford elmondott az előző vitában, hogy a közbeszerzés az innováció motorja lehet, főleg akkor, hogyha a szerződések világosak, és az innovációt, az innovációhoz való nyitott hozzáférés segítik elő. Nézzük az életciklus költségek alkalmazását. Jelenleg a tagállamok, ez tagállami hatáskör. Én úgy vélem, hogy ennek kötelezőnek kell lennie, hogyha a bizottság lezárta a harmonizált módszertant, akkor ezt meg lehet tenni. Hogyha uniform módszereink lesznek, akkor, akkor ez olcsóbb is lesz. Tehát nem csak környezetvédelmi előnyökkel, vagy környezeti előnyökkel jár, hanem gazdasági előnyökkel is. Erről egy tanulmány is szól, amelyet a PricewaterhouseCoopers és mások készítettek. Ennek az a lényege, hogy a zöld közbeszerzési politika több mint 20 millió eurót takarít meg évente. Aztán nagyon örök annak, hogy az elektronikus kommunikációt preferáljuk a közbeszerzés módozataként, ez mindenképpen olcsóbb, könnyebb és hozzáférhetőbb a KKV-k számára. Egyetértek azzal, amit a jelentéstevő elmondott, az európai bevált gyakorlatok kódját el kell fogadni a KKV-knak, és érdekesnek tartom azt a felvetést is, hogy a tagállamoknak meg kell indokolni, indokolni azt, hogy ezt a bevált gyakorlatok kódexét, vagy magatartási kódexet miért követik, vagy miért nem követik. A bizottsági javaslatban olvashatunk egy tagállami tanácsadó szervezetről, nos, vagy felügyeleti szervről, hmm. nos, meg kéne nézni, hogy mit tesznek a tagállamok azért, hogy mit tesznek a tagállamok információ csere érdekében, de szerintem egy új testület felállítása csak pluszköltséghez vezet. Ez nehezen indokolható ilyen szegény időkben. Nos, a költséghatékonyságra kell törekedni. Elképzelhető módja ennek az, hogy a különböző létező tagállami ellenőrző felügyeleti szerveket, szerveknek egy fórumot hozunk létre, ez már létezik számos más területen, telekommunikációban, stb. stb. Tehát nem kell egy új szervet felállítani, hanem biztosítsunk fórumot a különböző létező szerveknek. Köszönet a jelentéstevőnek, és várom a fejleményeket. Non ci sono altri Elnök, nincs több hozzászólás, akkor a bizottság következik úr. Thank you very much. Thank you very much for your... Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket, a kommentárokat. Ezeket figyelembe fogjuk venni. Szeretnék én is két-három rövid megjegyzést tenni az elhangzottak alapján. Természetesen már néhány rendelkezést kidolgoztunk a KKV-król, hogyan lehet a KKV-kat előnyben részesíteni a közbeszerzésnél, és folytatni fogjuk a szövegjavítását, azért, hogy a legtöbb érdekelt fél elégedett legyen. Ami a határon átnyúló közbeszerzést illeti, csak 3%-a 3%-a határokon átnyúló közbeszerzés a belső piacon, ez nagyon alacsony arány. A statisztikák jelzik ezt, amikor egy cég, ez azt jelenti, hogy egy cég egy másik országban meghirdetett közbeszerzési felhívásra reagál. Van olyan is, am, olyan eset is, amikor van alvállalkozó is az adott országban, és ez kb. 12-13 százalékát teszi ki a közbeszerzésnek, részben határon átnyúló közbeszerzésnek. Az irányelve specifikus rendelkezéseket fogunk belevenni, azért, hogy a jogi keretek világosabbak legyenek arra vonatkozóan, hogy a határon átnyúló közbeszerzést hogyan kell megszervezni az EU-ban. A vélemény tervezetben volt egy javaslat arra vonatkozóan, hogy a határidők kicsit hosszabbak legyenek, mint ahogy azt a bizottság javasolta. Szeretném megjegyezni, hogy úgy gondoljuk, hogy ez a minimális idő a az átláthatóságot, a mentességet garantálja azért, hogy bizonyos módon meg lehessen szervezni a piacot, de a, az ajánlatkérők hosszabb határidőt is megszabhatnak, mi csak a minimális határidőt jeleztük. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Grazie lei, ridò la parola. Köszönöm tisz úr, kérem zárja le a vitát, és én is gratulálok önnek, a munkát végzett. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiem kolegom už tikrai labai naudingus patarimus. Köszönöm szépen a sok hasznos tanácsot. Ami a határodöket illeti, azt hiszem, hogy nem ez a lényegi vonása, lényegi eleme a javaslatnak. A az illetékes bizottságban ezt már megvitatták. Amikor a KKV-król beszélünk, akkor ne feledjük, hogy egyes országoknak különböző a tapasztalatuk a közbeszerzésben. Én magam is részt vettem részletem a magam hazájában a közbeszerzési rendszer felállításában. Kompromisszumot találtunk. Kivételeket vezettünk be, és ez természetes a folyamat elején a nagyvállalatok nem igen támogatnak egyes elemeket, ezért szeretném a bizottságot arra bátorítani, főleg a közbeszerzési rendszer bemutatásért felelős osztályt, hogy több tagállam tapasztalatát vegye figyelembe. A szolgáltatási irányelv világosan rámutat a gyakorlatok különbözőségére a tagállamokban. Ezt a munkát mindenképp el kell végezni, és lassanként el fogjuk érni a célunkat EU szinten. Szeretném mindannyiunkat arra bátorítani, hogy védjük meg a piacunkat. Félő, hogy az emberek elveszik a munkájukat. A bevétel elmarad. Nemzeti szinten és EU szinten. A versenyszféra komoly kihívások előtt áll. Grazie. Eh. Köszönöm. Bizonyára tudják, hogy eh, mi a módosítások benyújtásának határideje június 6-án dél, déli 12 óra. Kicsit hamarabb végeztünk, úgyhogy maradt még negyed óránk. Ezt mindenki arra szánja, amire gondolja, mi pedig 15 órakor folytatjuk az ülést. Köszönöm.